úgyhogy ha nincsenek kifogások, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az első szavazás az autóiparban a kibocsátási értékek mérésére vonatkozó vizsgálóbizottság létrehozása. Carver kolléga. Elnézést, elnök úr. Teljesen szokatlan, hogy ez a javaslat szavazásra lett bocsátva. Tegnap este 7 órakor hangzott ez el, amikor csak páran voltak jelen, Úgyhogy figyelembe véve a különböző kifogásokat és megjegyzéseket, amiről előre értesítettük az elnök irodáját. Az összes frakciónak csak néhány képviselője volt jelen, tehát én eléggé bizarnak és antidemokratikusnak tartom most ezt az eljárást. Elnök, tájékoztathatom arról, hogy azt hallottam, hogy egyidejűleg ez egyébként az interneten is követhető volt. Akkor akkor szavazzunk. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. folytassuk a szavazást. Ibrahim Halava ügyében az ötös paragrafusa a közös állásfoglalás indítványnak. Köszönöm, elnök úr! Én azt szeretném, hogyha a parlament vegye tudomásul, hogy Ibrahim Halava remélhetőleg itt egyöntetű támogatást fog élvezni a szavazás eredményeként a halálbüntetés eltörkozóan. És hogy itt van két lánytestvére, ők ezt követni tudják. Köszönöm szépen. Ötös pont mellette ellene tartózkodás elfogadva. És most az állásfoglalás egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk! a következő a Maldív szigeteki helyzet közös állásfoglalás tervezet kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es pont, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. És most az állásfoglalás egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Következik Malázia szintén közös állásfoglalás indítvány több frakció részéről, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyértelmű. A 12-es paragrafus, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es bekezdés, eredeti szöveg, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És most az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig következik a Kálnyéte féle jelentés, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A Lochpiller jelentés következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. A második Lochpiller jelentés egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os bekezdés három részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes preambulum bekezdés, I preambulum bekezdés mellett, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, és az állásfoglalás egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik az Európai Gazdasági és Monetáris Unió kiteljesítése. 17D módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18D mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító, mell- megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva. Az eredeti szöveg második egyes rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 23-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 27-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 28-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 31-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 32-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 33-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 34-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 36-os módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 36-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás,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 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 44-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 45-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva 46-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva 47-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15D mellette ellene tartózkodás elutasítva 16-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva 4-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. És akkor az állásfoglalás egészéről szavazunk, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Domnul Preda, raportul anual... Preda úr jelentése az emberi jogok és demokrácia helyzetéről 2014-es évben a az ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos részbe, részenként szavazunk egyes rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes bekezdés. Részenként szavazunk első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es pont. Két részben szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Le Elfogadtuk. 27-es pont, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 33-as pont. Két részben szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 37-es bekezdés, két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os pont, hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Eredeti szöveg, ez ö, okafogyottá vált, 54-esről szavazunk két részben, mind a kettőről név szerint, első részről szavazunk név szerint. Lezárom a szavazást. Nem, elnézést kér az elnök, megnyitom a szavazást. Most zárom le a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítva. Négyes módosító mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítva. 56-os két részben, első rész, megnyitom a szavazást, első részre megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Kilences mellette. Ellene. elutasítva. 65-ös bekezdés két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 67-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítva. Tizenkettes mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítva. 70-es eredeti szöveg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 73-as bekezdés, két részben, név szerint szavazunk. Első részben megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es, két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk szavazás bekezdés után eredeti szöveg. Két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodó. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85-ös bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es két részben szavazunk, név szerinti szavazás következik. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91-es bekezdés két részben. Első rész, mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 92-es bekezdés három részben név szerinti szavazás következik. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 98-as bekezdés következik két részben. Népszerinti szavazás, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 104-es bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 105-ös bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 106-os bekezdés két részben, első rész, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108-as bekezdés két részben. Első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 111-es bekezdés. Eredeti szöveg három részben név szerinti szavazás. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114-es bekezdés, négy részben, mindegyiket név szerinti szavazással. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 119-es bekezdés két részben első rész mellette. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. A teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Trecem la următorul vot. Térjünk rá a következő jelentésre. A Daytoni béke megállapodás 20. évfordulója, ez a témánk. Van egy állásfoglalás indítványunk az elneltől, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Következik a közös állásfoglalási indítvány, a többi frakciótól hármas mellette. Itt van egy féle szóbeli módosító. Push the button. Try again. Kérem, nyomja meg a mikrofon gombját, még egyszer próbálkozzon. Legyen szíves, próbálja meg. Menni fog ez. Jó, Köszönöm szépen, elnök úr! A következő a javaslatunk. A hármas módosítóban töröljük az utolsó előtti részt, ami úgy kezdődik, hogy highlights, és a vége az, hogy uh, areas of origin, mert hogy úgy gondolom, hogy uh, az etnikai uh, tisztogatásokkal kapcsolatos ez, Remélem, hogy a bosnyák muzulmánok nem fogják így értelmezni ezt a részt. Pontosan ezért kell a félreértések elkerülése véget ezt kihúzni. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban, kérdezi az elnök? Hát ez valószínűleg kevés lesz, ahányan felálltak. Jó, akkor szavazzunk erről a szóbeli, szóbelileg módosított módosítóról, mellette ki van, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes pont mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös bekezdés, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Tartózkodók, elfogadtuk. A következő fogyottá válik egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. A teljes elesfoglalásról szavazunk, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Valéró jelentés. Fegyverkivitel témájában egyes pont, két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ötös bekezdés. Két részben szavazunk róla első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes bekezdés három részben első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Nyolcas bekezdés. Három részben, első rész mellette. Ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Hármas rész mellette. Ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Kilences bekezdés mellette. Ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 11-es bekezdés, négy részben, első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 14-es bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 18-as bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24-es két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26-os következik mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Volt kis? închis. Lezáró. Elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 29 eh, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodók. 32 két részben, első mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk láttuk 45 részben mellett, első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg, ellenőrizzük, harmadik rész, megnyitom a szavat votul este închis. lezárom. adoptat. elfogadtuk. negyedik ö, rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, ötödik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 40-es bekezdés 5. rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kérek. 41-es három részben szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodók ellenőrzés következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42. Három részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as bekezdés. Négy részben szavazunk, és név szerinti szavazások lesznek. Első rész, megnyitom a szavazást. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Adoptat. Lefog, elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. E, tessék, elfogadtuk. Negyedik része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 46-os három részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es két részben szavazunk, első rész mellette ellene tar- tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene harma, ö, elfogadtuk. 51-es három részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54 három részben szavazunk első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette tartóz, ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 58 mellette ellene tartóz. Ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodók ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D. Preambulum bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene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 elfogadtuk. Most az egész állásfogásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Trecem acum la următorul vot. Most megyünk tovább a szabadalmak és növényfajta oltalmak állásfoglalási indítvány következik. Egyes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hármas mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodók elutasítva, öt név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom, továbbra is nyitva van, most zárom le. Elutasítva. A következő, a négyes pont, három részben szavazunk róla, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most az egész állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő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 tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most a végszavazás következik, az állásfogások ki a mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme. Állásfoglalás, hatos módosító mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk ellenőrizni kell, tehát a hetes módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Respins with my... Elutasítva. Elnézést kérek, mondja az elnök. Hármas módosító mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most az egész módosít, az egész állásfogásra szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nos, mindenkinek eh, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok!